Good morning. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Kérem szépen foglalják el a helyüket, mert kezdenünk kell, mert minél korább kezd, korábban kezdjük, annál jobb. Ugyanis nagyon sűrű a programunk, de először is 10 órakor szavaznunk kell, és ez azt jelenti, hogy egy órán belül, csak egy óránk van már, lesznek olyan kollégák, akik zajosan becsörtetnek, ahogy ez szokott lenni, és e, zavarnak bennünket, és az első napi rendi pontot nem akarják, hogy mi befejezzük rendesen, és ez az első napirendi pont az unió pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem. De mindenesetre először fogadjuk el a napirendet, eh, hogyha nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak nyilvánítom. És természetesen ünnepelni is van okunk, és pedig azért, mert közös eh, ülést tartunk, a KONT és a LIBE bizottságok közös ülésére jöttek mostal, és épp ezért üdvözöljük a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak a e, tagjait, és különösen e, Tajber e, elnök helyettes urat, és tulajdonképpen egy együttműködést is tartunk, a, ebben a témában, tehát az unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen védtetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem. Ebben itt van egy jogi fogalom is, egy tisztviselőnek a, folya, a fogalma, az official fogalja. És nincs erre a témára több mint egy óránk, tehát tíz órakor szavaznunk kell. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2012. júliusában eh, egy irányelv javaslatot nyújtott be az Európai Bizottság eh, a csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott eh, küzdelemről. Ennek a jogi alapja a 325-ös cikke az alapszerződésnek, amely azt jelenti, hogy harmonizálja és megerősíti a tagállamoknak a büntetőjogi eszközeit az EU költségvetésből. Ezek az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintik, ez csalást, a közbeszerzett, a támogatási odaítéleket, a ö, ö, pénzmosást és az illegális eltulajdonítással kapcsolatos kérdésekről lesz szó és a LIBE és a KONT az eljárás jog 51-es székke szerint megosztják ezt a feladatot. És a passzív és aktív korrupciónak és az illegális eltulajdonításának a e, kérdéseit mind e, megtárgyaljuk. Már elkezdtük ezt a tárgyalást, és a Júri Bizottság egy véleményt állított össze, tehát, mint ahogy mondtam, a jogi e, alap 325-ös cikkről van szó, ugyanakkor a 83-as cikket is e, e, említettük, amely büntető jogi szankciókról, minimális e, e, normákról szól. Tehát olyan helyzet állt elő, amelyet úgy lehet összefoglalni, hogy az 83-as cikkel szemben a 325-ös cikk az úgynevezett sürgősségi rendszert hozza be, amely Dániát, az Egyesült Királyságot és még egy harmadik országot érint. Ezt megerősítette a jogi szolgálata az Európai Parlamentnek, és a, ton, a tanács is már közel áll a ö, közös megközelítéshez, és Madame Le Bait e, e, képviseli itt a bizottságot, akik a tanácssal folytattak tárgyalásokat, és e, Mihály Tajber társelnök is itt van, és ő szól hozzá, mielőtt én a jelentéstevőként, ami ugyanis a Libe Bizottságban én vagyok a jelentéstevő ennek a témának, ismerteti a nézeteit ezzel a témával kapcsolatban, és ez egy lépés afelé, hogy egy nap majd felálljon egy ilyen bizottság, parancsoljon. Mindenkit szeretettel üdvözlek! Kedves kollégák, én, mint a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság elnöke is szívből üdvözlöm Önöket ma reggel, és látják a részvétel számosságán, hogy ez egy nagyon fontos téma a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság számára, hiszen mi az évek során nagyon sokat komolyan dolgoztunk azon, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védjük, és nem csak a mi bizottságunk, hanem a plenáris üléseink rendjére is feltettük ezt a kérdést. Hát azért kívánatosnak tartottuk volna, hogy egy kicsit több politikai visszajelzés érkezett volna ezekben a kérdésekben, de López Ágila kollégám is már említette, hogy a csalás elleni harc, a különböző vagyon elleni bűncselekmények elleni harc és ezeknek a megakadályozása és megelőzés az Európai Unióban, hát ezek nem olyan témák, amikkel gyorsan a az újságok címlapjára lehet kerülni, hanem talán ilyen dolgokkal annyira nem szívesen foglalkozunk így az általánosságban, de éppen ezért nagyon fontos az, hogy az Európai Unió kezdeményezőként lépett föl az önök kezdeményezés alapján, pontosan azért, hogy bezárjuk ezt a e, lyukat a törvényes e, hálóban, és az elnökök konferenciája is úgy döntött, hogy a polgáraink védelmében és az Európai Unió védelmében e, jogszabályokat kell megállapítanunk, és Inge Gressle eh, jelentéstevőt kérte fel arra, hogy tartalmi állásfoglalást adjon erről a kérdésről, de ezért előre szeretnék bocsátani még néhány megjegyzést is. Eh, López Aguilar kolléga, kolléga és a két bizottság kollégái. Önökhöz fordulok. Semeta biztos úrral nagyon intenzív megbeszélést folytatunk, aki ellátogatott a bizottsági ülésünkre, és megbeszéltük vele az OLAF éves jelentését is, és ennek az ellenőrzését, és gyakorlatilag arra jutottunk, hogy az eddigi konstellációban a csalás elleni harcért felelős intézmény nagyon fontos részt vállal a csalás elleni harcban, és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelmében, de azért a vita során arra is, arról is szó esett, hogy azért itt vannak határok ebben a harcban, és éppen ezért két irányba, csapás irányba kellene tovább dolgozni. Az egyik a pénzügyi államügyészség Európai Uniós szinten, ami egyébként ennek a törvényjavaslatnak nem képezi tartalmát, és a másik kérdés pedig, hogy hogyan lehet a büntető jogi konzekvenciáit is erősíteni a csalás elleni harcnak. Van még egy másik kérdés, ez a jogi alap kérdése, amit nagyon fontos lenne előre bocsátva megbeszélni, hiszen e, a Júri Bizottságban már átéltük, hogy a jogalapról folytattak egy e, széleskörű vitát, de azért természetesen nem szeretnék a jelentéstevő asszony szabába vágni és elvenni a mondandóját, ezért azt javaslom, hogy itt ezen a közös megbeszélésünkön ezt a nagyon fontos dossziét közösen vigyük előre, és azért, hogy még amennyiben lehetséges, még ebben a periódusban tudjunk valamiféle döntésre jutni. És akkor a mi részünkről Greszle asszony lesz az, aki jelentéstevőként majd azonnal megosztja önökkel a gondolatait. Köszönöm. No. First, first, first I'll make some comment. Először a Libe bizottság előadójaként néhány megjegyzésem lenne. Bevezetem a témát tulajdonképpen. Tény, hogy ezt a hatáskört elsősorban azért találták ki, hogy a válságnak a pénzügyi és gazdasági vonalataira koncentráljunk. A Lisszaboni szerződésnek ugyanis pontosan az volt a fő vonalata, hogy az Európai Parlament először a történelemben eh, büntető jogi jogalkotóként jelenhet meg. Tehát jogalkotóként a büntető jogi témákban. És pontosan ez az egyik legfontosabb előremutató lépés, amelyet a bizottságnak ez a javaslata megfogalmazott. Ezzel megerősítették a Lisszaboni szerződésben szereplő eh, szabadság eh, jog eh, területének a vonalait. Nem szabad alábecsülni az Európai Unió pénzügyi érdekeivel szemben működő csalás nagyságát. Tulajdonképpen ez megdöbbentő. Épp ezért nem tudunk hiteles harcot folytatni a pénzügyi és gazdasági válság ellen, hogyha nem szabunk meg minimális normákat a szankciók területén, nem szabunk meg küszöböket a tagállamok számára, és nem hozunk szankciókat, hogy harcoljunk ez ellen a csalás ellen. Tény az is, hogy a belátható jövő jövőn belül csak akkor tudjuk elérni ezt a célt, hogyha lesz egy, az Európai Uniónak egy saját főügyésze, ahogy ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 86. cikkében is benne van. De kezdetként ez a kezdeményezés is elegendő lesz, ugyanis ez olyan lehetőségekkel foglalkozik, hogy minimális normákat, standardokat, szabványokat és szankciókat szabjunk meg a bűncselekmények esetében. Beszéljünk ezekről a definíciókról, és aztán a kontbizottság előadója is szólni fog, ugyanis a, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nagyon fontos szerepet játszik az unió pénzügyi érdekeinek a védelmében, ugyanis nekik kell megvédeni az Európai Unió költségvetését. Az Európai Számvevőszék hangsúlyozta, hogy a a, hogy a javaslat kettes cikkében szereplő bevételek témakörben azok a bevételek, amelyeket, amelyeknek az Európai Unió költségvetésébe kell befolynia, azok nagy figyelmet igényelnek, ugyanakkor a költségvetés témáját az intézményeknek közösen kell megbeszélni, de figyelembe kell venni, hogy minden eszközre vonatkozik az unió eszközeinek a védelme. És minden pénzügyi művelet beleértve a hitelek, hiteltevékenységeket, azok is fontos kérdések, köztük az áfa vagy a héja, és az ezek ellen elkövetett csalás mind témái ennek a javasolt irányelvnek. Ugyanis az ilyen fajta csalás érinti az unió pénzügyi érdekeit. Nyilvánvalóan a csalás elsősorban a tagállamokban történik meg, de átnyúlik a határokon, épp ezért ezt nem lehet csak nemzeti szinten kezelni, épp ezért a hatékony harc a, tagállamok közötti együttműködést igényli. Az ötös cikkben a bűnpártolás kérdése is felmerül, sőt, a bűnre való kísérlet, és nem csak a négyes cikkben lévő bűncselekményekre vonatkozik ez, hanem e, azokra az esetekre, ahol megkísérlik ezt a bűncselekményt elkövetni. Ezek az egyes és a kettes és a hármas bekezdésekben vannak. A hetes cikkben a természetes személyek elleni szankciókról van szó, és a kettes bekezdést, amelyet még meg kell beszélnünk, szintén figyelembe kell venni. Aztán a nyolcas cikkben vannak a büntetések, a büntetés küszöbök, a súlyosbító körülmények. Aztán a 12-es cikkben a az unió pénzügyi érdekei ellen elkövetett bűncselekmények elévülése, tehát hogy ennek milyen időkerete van. És ez egy horizontális kérdés, akár csak a minimális szankciók esetében. Épp ezért a különböző előadók és árnyék előadóknak ezt a kérdést meg kell beszélni. Végül pedig a négyes bekezdésben, fejezetben a tagállamok közötti együttműködés szükségesé teszi, hogy az OLAF minden tagállamnak rendelkezésére álljon a bűncselekmények felderítésében. Végül pedig ne felejtsük el, hogy csak egy évünk van erre, nagyon sok feladatunk van, és ez egy nagyon fontos téma, amely azt, arra is lehetőséget biztosod, biztosít, hogy az Európai Parlament bebizonyítsa, hogy a büntetőjog területén is jogalkotó, tehát számunkra kihívás, együtt kell működnünk a nemzeti parlamentekkel azért, hogy megalkossuk a büntető jogi keretet eh, azért, hogy a határokon átnyúló súlyos bűncselekmények problémájával megközdjünk, és bebizonyítsuk az európai állampolgároknak, hogy mi igenis törődünk a jogaikkal. Tehát a jelentéstevők eh, érvéleményét érdeklődve várjuk. Először Gressle asszony a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság nevében. Köszönöm szépen, és hadd mondjam el azt, hogy nagyon örülök az együttműködésünknek, hiszen a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság naponta konfrontálódik olyan problémákkal, amikkel nem tudunk segíteni, hiszen gyakorlatilag nincsen olyan európai jog, ami alapján ezt megtehetnénk, és ezért teljes mértékben támogatjuk a bizottságot abban, hogy segítsen ennek a helyzetnek a megoldásába. Tehát egy nagyon fontos és hasznos eh, javaslatról van szó. Egy nagyon erős javaslatot tett az Európai Unió szerződés 351-es cikkei alapján, és ezért én gyakorlatilag nagyon is problematikusnak tartom, tehát kísérletet teszek arra, hogy ezen egy kicsit változtassak, és ezért most kísérletet teszek arra, hogy a jogalapon változtassunk. És eh, szeretném a Libe Bizottság számára, eh, hadd had mondjam el azt, hogy eh, a jogi szolgálatunk véleményét is figyelembe kell venni. Tehát ez nem csak egy vízféket jelent, hanem hogy három tagállam opt-outját is jelenteni egyben. És ez pedig azt jelenti, hogy nagyon is drága párhuzamos struktúrákat teremtenénk, tehát ezek a tagállamok ugyanis a jelenlegi struktúrájukat az Eurojust, Olaf és más keretek között újra kell, hogy teremtsék. Tehát gyakorlatilag a régi struktúrát is meg kell, hogy tartsák, és az új struktúrát. Ez rendkívül költséges lenne. Tehát szeretnék tényleg arra utalni, hogy itt ez nagyon sok pénzbe fog kerülni, ha ez így lesz. És szeretnék még egy kérdést eh, feltenni, mégpedig a jogi alap alapján a képviselők megvesztegetésével kapcsolatos pontra utalni, mégpedig arra, hogy hogyan látja a bizottságuk ezt a kérdést. A kollégákat is biztosítani szeretném, illetve a társjelentés tevőket is, hogy én a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság jelentéstevője révén nagyon is érdekelt vagyok abban, hogy házon belül beszéljük meg ezt a témát, vitassuk meg, de hát azért ne hagyjuk magunkat kasztrálni itt az Európai Parlamenten belül, hiszen gyakorlatilag a jogi alap változtatása gyakorlatilag ezt jelentené, hiszen a, gyakorlatilag egy jövőbeli pillér alakulna ki, amit az Európai Tanács gyakorlatilag akkor magához vonhatná ezt a kérdést, és ezáltal ez a jogalap gyakorlatilag okafogyottá válna. Tehát amiről még beszeretnék számolni, az az eddigi munkánk, az eddigi operatív munkánk során rendkívül sok tapasztalatot szereztünk az Olaffal való együttműködéssel is. Az Olaf az egy igazi labor munka, amelyben egyébként ezeket a témákat nagymértékben tanulmányozni tudják. Tehát gyakorlatilag az Európai Államügyészség eh, kérdését a, eh, gyakorlatilag már most láthatjuk, hogy milyen nehézségekbe fog ütközni, ha most nem figyelünk. Tehát nagyon fontos, hogy az igazságügyi, igazságszolgáltatási munkát javítanunk kell az egyes tagállamokban is, és ezen nagyon fontos, hogy ebben a lép, irányba lépéseket tegyünk. A Kabort, Skobold egy rendkívül jó kezdeményezés, de hát azért fogakkal kéne ellátni erős fogakkal, hogy jó harapos lehessen. Na most szeretnék még egy igényt bejelenteni, ugyanis nagyon jó lenne, hogy hogyha a bizottság tájékoztatna bennünket, hogy az egyes tagállamokban ténylegesen milyen bűnüldözési tevékenység folyik, illetve milyen deficitek állhatnak fel esetlegesen ezen a téren az egyes tagállamokban. Tehát erről kérünk információkat. És gyakorlatilag nagyon fontos az a ez az azonos recept mindenkinek elv alapján, ez egy nagyon jó elv lenne, én ezt javasolni tudnám a további munka során, hiszen a bizottság a benyújtott jogalap alapján ez gyakorlatilag oda vezet el bennünket, hogy a jogalap különböző megközelítése nyilván eltérésekhez vezetne az egyes tagállamok munkája során, és erről ezzel kapcsolatban hasznos lenne, hogyha információkat kapnánk. Nagyon fontos lenne, hogy a jogi berendezkedésről az egyes tagállamokban is információkat kapjunk, hiszen hogyha azt várjuk, hogy az EU kárára elkövetett pénzügyi tetteket erőteljesebben szankcionálják, mégpedig tehát minden szinten, akkor gyakorlatilag gyakorlatilag ez az egyenlőtlen kezelés ugyanolyan bűncselekmények esetén, ez véleményem szerint problémákhoz fog vezetni, tehát nem tudom, hogy egyáltalán a gyakorlatban működni tud-e ez így. Hogyha pedig a bizottságnak ezzel kapcsolatban valamilyen terve van, vagy elképzelés, akkor ezről jó lenne hallani, hiszen érdekelne az, hogy a tagállamokban hogyan lehetne a bűnüldözést olyan módon megváltoztatni, hogy kompatibilis legyen ez, hiszen hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nagyon sok problémánk lesz az jogalkalmazásával kapcsolatban ennek a közös jogalapnak. És Éppen ezért, hogyha az Olaf által most nyomon követett ügyek eh, kezelésével és eh, kifejletére gondolok, akkor ez valóban elég sok fáradtságot okozott az eddigiekben is már, tehát jó lenne, hogy ezt a jövőben ki tudnánk eh, küszöbölni. Részletkérdések természetesen vannak, és nyilván nem szabad őrülük sem elfedkezni. Az Európai Számvevőszék a kettes cikk kapcsán mutatott arra, hogy nem szabad az európai intézmények költségvetésére korlátozni, hanem az Európai Központi Bank Bank és a nagy luxemburgi intézmények az eurozóna zónával kapcsolatban tevékenykedő intézmények kapcsán is alkalmazni kell, és én azt gondolom, hogy ez itt azért rejt némi problémákat, de én azt javaslom, hogy hallgassuk meg a többi részvevő véleményét is, hogy ezt a gyakorlatban hogyan lehetne alkalmazni. A hármas cikk A pontja, itt gyakorlatilag azt gondolom, hogy már, hogyha csupán valaki hibás számokat alkalmaz, és még nem is okozott ezzel vagyoni kárt, már az is elegendő ahhoz, hogy ez egy bűncselekménykísérletnek szám, számítson. Tehát így gyakorlatilag azért gondoljuk végig, hogy hát azért ez előfordulhat, hogy rossz, hibás számokat alkalmazunk, lehet, hogy nem is szándékosan, néha akár szándékosan, de mindesetre ez egy elég elterjedt gyakorlat, tehát én nem tudom, hogy ez hova vezetne bennünket, azért gondoljunk a görög esetre is, ahol egyébként voltak is ilyen jellegű csalási kísérletek, és jelen pillanatban pedig ezt nem tudtuk semmiféle módon szankcionálni. A következő cikk, tehát a négyes cikkel kapcsolatban ez nagy örömmel töltött el engem, a tagállamok esetén a kiírásoknál a résztvevő felek eh, számára, eh, hogyha mértékadó kritériumokat kikerülnek, akkor így gyakorlatilag már a károkozás kísérlete is elegendő, anélkül, hogy akár károkozásra került volna sor. Itt engem ez érdekelne, hogy hogyan gondoljuk azt, hogy olyan személyek, akik részt vesznek ilyen közbeszerzési kiírásokba, hogyan tudnak a későbbiekben védekezni az ellen, hogy esetleg rágalmazzák őket azzal, hogy ilyesmire sor került. Tehát gyakorlatilag azért vigyázzunk, hogy vannak olyan elképzelések, amik jelen csak a papír mert a papír türelmes, állnak, de nem tudom, hogy a gyakorlatban hogyan lesznek kivitelezhetőek, hiszen gyakorlatilag ezekkel az előírásokkal nem segítjük a munkáját az a tagállamokban működő bűnüldözési szerveknek. Tehát ezért is gondoljuk ezt a gyakorlatban végig. Az ötös és a hatos cikkekkel kapcsolatban a hetes pont itt gyakorlatilag a természetes személyek felelősségvállalása, illetve szankcionálása. Én azt gondolom, hiszen a természetes személyek körébe esnek a tisztviselők is, és ezért érdekelne, hogyha a jogi bizottság, vagy ez a jogi szolgálat azért ezt nagyon mélyen megvizsgálna, hiszen az EU költségvetési rendje alapján egészen egy éves fizetésükig már most is felelnek a fizetésük mértékéig a képviselők, és hogyha, hogyha gyakorlatilag szándékos károkozás történt, és jelen pillanatban ez még nem került soha alkalmazásra, amikor utána kérdezek, akkor mindig az a válasz érkezik, hogy igen, fogjuk alkalmazni, már éppen majdnem alkalmazunk, de gyakorlatilag erre még eddig nem került sor. Tehát gyakorlatilag a személyzeti statútuma az EU-nak nagyon fontos, hogy kompatibilis legyen ezzel az elképzeléssel, és én nagyon kívánatosnak tartanám azt, hogy ha már ebben az évben ezt a személyzetre vonatkozó statútumot már most hozzáig hozzáigazítanánk, hiszen gyakorlatilag az Európai Uniós tisztviselők így nem mozognak jogbiztos területen, és ez nagyon fontos, hogy komolyan tudjunk dolgozni ezen a területen. A 8-as, 9-es és 10-es pont az a minimális és maximális büntetési te, teret szabályozza. Tehát ez azért itt egy nagy ököl sújt le, hogyha ezt itt megnézem. Tehát gyakorlatilag a szankciók és a, a bűnöldözési munka, hát azt kell mondjam, hogy nem túl mosolygós ez a, ez a része ennek a javaslatnak. A Továbbiakban pedig, tehát nagy munka áll előttünk, nagyon fontos, hogy az alapjogok és a munkánk során sokkal hatékonyabban kell eljárnunk. Nagyon fontos, hogy az európai jogot kompatibilisát tegyük a tagállami jogalkotással, hiszen különben egy fog nélküli, foghíjas tigrist fogunk ezzel teremteni, és gyakorlatilag nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk, hogy a, gyakorlatilag a bizottság az európai államügyész számára milyen jogalapot és milyen kompetenciákat fog teremteni. Tehát gyakorlatilag fontos, hogy a közös jogtérségben ez a módosult jogalap, jogalap érvényesülni tudjon, és én nagyon örülnék, hogyha erről is hallhatnánk valamit a bizottságtól, tehát hogy milyen kihatásai lehetnek ennek a módosításnak. Köszönöm szépen a raportőrnek, Inge Gresslének az elmondottakat. Szeretném üdvözölni az <clears throat> Olaf főigazgatóját, Giovanni Kesslét, Kesslert. Most szeretnénk meghallgatni a bizottság képviselőjét és megismételném azt, amit Ingreg, Ingreg Reszre is elmondott. A jogalap megváltoztatása 325-ről a 83-ra, hát ezt még vizsgálni kell. López Aquilar elnök úr is elmondta, jó lenne, ha készülne egy közös kockázat elemzés a két szakbizottság jogi szakértői részéről, hogy megtudjuk, mit is jelentene számunkra a jogalapnak ez a megváltoztatása. Jelen pillanatban a jogalap vitája még folyik a az együttesülésünk előtt is már voltak egyeztetések, és majd a, hallottuk a társ előadóktól is, hogy ez zajlik. Amint a jogalap meghatározásáért felelős bizottság, amelyik a Júri, a 83. cikre tette le a voksot, nos, ettől a pillanattól kezdve az eljárási szabályok mentén kell eljárnunk. Arra számítottunk, hogy Bay asszony eljön, és elmondja a bizottság véleményét, de ő elment, úgyhogy az Olaf képviselőjét, Kessler urat hallgatjuk meg. Köszönöm. Sajnos Bay asszonynak el kellett menni már korábban egy másik fontos tanácskozásra, és itt hagyott engem egyedül. De a munka, amit elvégeztünk, és az, amit ő is elmondana, az tulajdonképpen az lesz, amit én is elmondok, hiszen azonosan gondolkozunk Lebály asszonynal, a két szolgálat, az igazsági fő, főigazgatóság és az Olaf kezető fogva együtt dolgozott ezen a dosszién, és természetesen ugyanaz az álláspontunk. Lebály asszony itt hagyta az írásos feljegyzéseit is, ezt a képviselők megtekinthetik. Mindenek előtt szeretném aláhúzni annak a fontosságát, hogy az Európai, Európai Parlament nagyon aktívan vegye részt eh, ennek a dossziénak a végig eh, követésében a pénzügyi érdekek megsértésével kapcsolatos jogszabály, ez az irányelv, amelyet korábban már a, még a régi harmadik pillér alatt fogadtak el ez volt a 99-es úgynevezett PFI egyezmény 96-ból, illetve a PFI szabályozás 99-ből, tehát ez a csalás elleni küzdelemre vonatkozó szabályok. Most tulajdonképpen csak a Lisszaboni szerződéshez igazoltattuk azt, amit korábban egyezményekkel és az egyezményekhez fűzött jegyzőkönyvekkel szabályoztunk. Ennek az ügy, egész kérdésnek a lisszabonizálása szükséges volt ahhoz, hogy az Európai Parlament teljes mértékben részt a rendes jogalkotási eljárásban amikor a tanács, azaz a tagállamok, csak a tagállamok fogadták el a szabályokat korábban, és a parlamentnek csak konzultációs joga volt. Most uh, itt remek uh, lehetőség támadt az Európai Parlament számára, hogy valóban meghatározó szerepet játszon ezen a területen. Olyat, amire korábban, a múltban nem volt soha lehetősége. Ez volt ez tehát a liszabonizálás kérdése, és ehhez kapcsolódik a jog, jogalap is, hogy most a 325-ös cikk legyen-e a jogalap. Hiszen szóval, pont ez az eszköze annak, hogy az Európai Parlament felhasználhatja ezt az eszközt, és teljes jogú szereplő résztvevő lehet ebben a munkában. Figyelembe véve a tagállamok között az irányelvek kapcsolatban már zajló vitát, egyeztetéseket, ki kell hangsúlyoznunk, hogy azért nem nulláról indultunk. Az aki már a régi eszközökkel is megalkotta a minimális védelem alapvető standardjait a büntetőjog területén. Tehát a tárgyalások nem szabad, hogy néhányak számára arra nyissanak lehetőséget, hogy ezt az akit, ezt a korábbi joganyagot destabilizáljuk, és a jelenleg is érvényes egyezményt destabilizáljuk. De az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy megakadályozza az aki felhigulását, gyengítését, másrészt pedig elérjen egy magas szintű, harmonizált és aktuális szabványrendszert, normarendszert. Hadd emeljek ki néhány kritikus fontosságú pontot különösen az OLAF a csalás elleni küzdelme szempontjából kritikus fontosságúak ezek a kérdések, amiket most megemlítek. A 95-ös egyezmény és jegyez, jegyzőkönyvei elsősorban a jogi eszköz hatájával és a csalás definíciójával foglalkoznak. Később majd még néhány más aspektust is megemlítek. Nézzük először az irányelv hatáját. A hatály a lehető legszélesebb kell, hogy legyen, ki kell, hogy terjedjen az Európai Unió valamennyi pénzügyi érdekére. Itt ez a bevételi oldalt és a kiadási oldalt egyaránt érinti, függetlenül attól, hogy milyen eszközelt történik a pénz elköltése. A <clears throat> védelem hatája tehát nagyon nagy, kiterjed az összes bevételre, ahogyan ezt a tanácsi határozata meghatároz az összes bevétel típussal kapcsolatban, áfa bevételek, vámbevételek, saját források, stb. A magas adótartalmú termékek, mint például a cigaretták csempészete eh, egyre nagyobb kárt okoz az EU költségvetésnek, és természetesen a nemzeti adófizetők eh, eh, adófizetőknek is ezeket a kérdéseket. Tehát nagyon komolyan kell kezelni ebben az irányelben. Az elnök, Alibe elnöke azt hiszem említette az ÁFA problematikát. Nyilvánvaló számunkra, hogy az ÁFA-ra ki kell, hogy terjedjen a hatály, hiszen ez az EU pénzügyi érdekeinek nagy részét képezi, ez fontos bevételi forrás az EU számára. Alapvető fontosság, hogy az áfát a hatály alá tartsuk abból a szempontból, hogy az EU költségvetését, az adófizetők pénzét hatékonyan meg tudjuk védeni. Gondolnunk kell arra is, hogy világos és teljes körű hatáskört biztosítsunk az Európai Államügyész Hivatala számára, vagy a főügyész számára. A második fontos kérdés a csalás definíciója. A az EU-s joganyag az AKI egyik nagyon fontos része, még mindig érvényes része az említett egyezmény. Nem számítunk arra, és nem is akarnánk azt, hogy ez a definíció, amit sikerült megalkotnunk a jelenlegi jegyzőkönyv alapján, hogy ezt most korlátozzuk, szűkítsük. A definíció, a csalás definíciójának a szűkítése ugyanis prejudikálna valamit, az európai költségvetés számára káros lenne. Ennek az ellenkezőjére van szükség, tágítani kell ezt, hogy kiterjedjen olyan szempontokra, tényekre is, amelyek az elmúlt tíz évben nagyon nagy, nagyon károsnak bizonyultak az EU pénzügyi érdekeire. Itt említeném például a közbeszerzési csalásokat. Az Olaf tapasztalata szerint ennek nagyon nagy hatása van az EU költségvetésére és ez erre még nem terjed ki az EU költségvetést érintő csalás definíciója. Tehát ezt is a, be kell emelni az irányelbe. Még két megjegyzésem. Az elévülés kérdésköre. Ennek a jog, javaslatnak az is célja, hogy az érintett bűncselekményekkel kapcsolatban elévülést is meghatározzunk. A minimális elévülési időszak 5 év a bűncselekmény elkövetésétől számítva, és van lehetőség az elévülés szüneteltetésére, vagy megszakítására. Nagyon fontos, hogy a tagállamok között az elévülési időszakokat harmonizáljuk a hatékony bűnüldözés, illetve a csalók hatékony megbüntetése érdekében. Az előköltségvetését költségvetését érintő sok csalási ügyben azért nem indul nyomozás, mert az elévülési idő már lejárt, mert nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között az elévülési időszakokban, és ez nagyon aggályos. Nagyon aggályos az, hogyha nem, lehet, nem büntetik meg a tagállamok az ilyen típusú bűncselekvényeket mert eh, persze nemzeti ügy eh, az elévülés szabályozása, de ezt ennek a harmonizációjára szükség lenne. Ezért javasoljuk itt ezt a harmonizációt. És azért is, mert láttuk azt, hogy a csalók számára milyen könnyű kiválasztani azt a tagállamot, eh, ott nyitni a bankszámlát aláírni a szerződést, annak alapján, hogy tudják, hogy az elévülési szabályok abban az országban azt fogják jelenteni, hogy a gyakorlatban büntetlenséget fog majd élvezni. Ezt tehát el kell kerülni. Aztán legvégül itt van még a jogalap kérdése. Mi természetesen azt javasoljuk, hogy a 325. cikket, annak is a negyedik bekezdését tekintsük jogalapnak. Ez egy olyan rendelkezés, ami figyelem, ami kimondja, hogy minden lehetséges intézkedést meg kell tenni az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények eh, esetében, és eh, megengedi a jogi szankció lehetőségét is. Tehát teljesen megvan a jogalap, és eh, ezt az értelmezést az Európai Bíróság mm, közelmúltbeli döntése is visszaigazolták, ahol szintén a pénzügyi, EU pénzügyi érdekét sértő cselekményekkel kapcsolatban mondott véleményt a bíróság. Nagyon örömmel hallottam azt, hogy a parlament véleménye szerint is még a vita további elmélyítésére van szükség. Mi tehát eh, kiállunk emellett az új jogi eszköz mellett, amely ezt a fontos irányelvet fogja tovább megalapozni. Elnök, köszönöm szépen. Felhívnám a figyelmet arra, hogy tízkor szavaznunk kell itt a LIBE szakbizottságban, és biztos vagyok abban, hogy a KONT szakbizottságnak is más feladata is van. Ezért kérek mindenkit arra, hogy minél rövidebben fogalmazzon, hiszen még az írelnökséget is meg kell hallgatnunk, és még két hozzászólónk van a rövid listán. Az ír elnökség képviselőjét üdvözlöm, és kérem, hogy mondja el a véleményét. Köszönöm szépen a Libe elnökének a szót. Tisztelt képviselő, kedves kollégák, nagyon rövid leszek. Ahogyan ön is elmondta, reméljük azt, hogy néhány hét múlva a BIU tanácsülésén megegyezünk az általános megközelítésben ezzel a dossziéval kapcsolatban. Fontos hogy mindenki lássa, ennek a megegyezésnek az alapja a 83 per 2-es cikk, mint jogalap. Nagyon határozott többség, egyértelmű többség támogatja, támogatta, hogy ez legyen a jogalap, és en, erre alapoztuk a tanácsban az általános megközelítést. Néhány kérdést, tehát hogy tegyek fel, hogyha, tehát hogyha elfogadjuk ezt az általános megközelítést. A költségvetés definíciója egy fontos kérdést, valamint a minimum szankciókkal kapcsolatos ügy is nagyon ellentmondásos volt. Itt a legtöbb tagállam számára volt egy átléphetetlen vörös vonal, a minimum szankciók kérdése ezért nem került be az általános megközelítésbe. Több más kérdésben is változott a helyzet olyan területeken, ahol töröltünk bizonyos dolgokat a bizottság javaslatából, ilyen például a közbeszerzés ügye. Ahogy mondtam, reméljük, hogy a szöveg amiben majd megegyezés lesz a tanácsban, még a következő két hétben a munkacsoport munkája nyilván tovább fog javulni. Köszönöm szépen, az ír elnökségnek. Most megnyitom a vitát. Tisztelt képviselőtársaim, kérek mindenkit arra, hogy lehetőleg nagyon-nagyon röviden fogalmazzanak. Tenis de Jong úr szól először, aki előadója volt az EP büntetőjogról szóló jelentésének. De Jong úr? Nem látom ön, de rajta van a listán, de ott van De Jong úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a koherencia, következetesség, logikus megközelítés, ezek a leg, nagyon fontosak, és ezért okozott csalódást a bizottság javaslata. Először is a jogalap. A 83. cikket megemlítem a jelentésben, ez, ez az a jogalapja a harmonizált megközelítésnek, eh, hogy ezt az egész eh, dossziét egy csomagként eh, alkossuk meg, ahelyett, hogy egy picit itt lépnénk, a környezetvédelem, aztán picit a csalás területén. Itt most már beléptünk a büntetőjog területére, és amikor a parlament elfogadta a jelentésemet, akkor egyetértettünk egy horizontális, következetes fellépéssel. A vita a jogalap kapcsán nem nagyon hasznos, és ugye jól értem, amit az írelnökség mondott, hogy a 83. cikk melletti kitartás a horizontális megközelítést erősíti, de vannak más javaslatok is e- ezen a terület, e, mint például a minimális szankciók kérdése, az elévülési időszakok, amelyeket horizontális módon kell megvitatni. Nem lehet minimum szankciókat bevezetni, mondjuk az euróhamisítás bűncselekmi tényállására, itt ebben a pénzügyi érdekeket sérelméről szóló jogszabályban. Egyébként nem mondom, hogy erre szükség lenne, de ha mégis ezt beemeljük, akkor ezt egyfajta büntetőjogi rendszerbe beépítve kell megtennünk. A bizottság javaslata pedig egyáltalán csak minimum szankciókra vonatkozik Reding asszony azt mondta, hogy hát ezt így nem tehette meg, mert ezt a tagállamok valószínűleg nem fogadnák el. Hát ez egy tökéletesen hibás hozzáállás a bizottság részéről. A másik dolog. A háttérben azt hiszem világosan látszik, hogy a küzdelem folyik az OLAF és a Eurojust között. A jogalap megválasztása a összefügg eh, az európai eh, főügyész kérdésével is. Hogyha 83 per 2-t eh, választjuk, akkor az az Just malmára hajtja a vizet. A kontban, majd ezután a vita után megvitatjuk azt, hogy az Olafnak mi az álláspontja, mi volt Dali biztos szerepe, és engem sokkolt a, a, ebben a nyomozásban az Olaf viselkedése. de gyanúsított összes alapjogát megsértették, véleményem szerint, és nagyon is haboznék, hogy az Olafra bízzam az új európai államügyész megalkotását. Most Jan Albrecht úr él szó. Mr. President. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindenkinek köszönöm, hogy ezt a fontos eszmecserét létrehozták. Azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy a csalás elleni harc, különösen az Európai Unió érdekeit sértő csalás elleni harc nagyon fontos téma, és megfelelő időben el kell végezni ezt a munkát. Szeretném néhány kétségemet megosztani a jogi alappal, jogalappal kapcsolatban. Mivel a büntetőjognak egy érzékeny területéről beszélünk, és a tagállamok alkotmányos jogának is egy fontos területéről beszélünk, ezen kívül az európai szakpolitika készítés területén a szubszidiaritás kérdése és a a tagállamok büntetőjogi megközelítése, amely nagyon kiegyensúlyozott megközelítés, aztán az alapjogi és emberi jogi kérdések területe mind érzékeny terület, és épp ezért ezt horizontálisan kell ellenőrizni, egy következetes megközelítésre van szükség, épp ezért az az érva fontos, hogy a 83-as cikkre van szükség ahhoz, hogy a büntetőjogot harmonizáljuk, hogy európai büntetőjogot hozzunk létre, és hogy egy büntetőjogi megközelítést tudjuk biztosítani ennek az érzékeny területnek. A büntetőjogi eh, eszközök eh, különösen a 325-ös cikre építve nem lenne nagyon bölcs dolog, mivel már láthatjuk, hogy az Olaffal kapcsolatos viták és azok a kérdések, amelyek az alkalmazandó jogot érintik, azok alapvető és az alapvető jogi kérdések azt mutatják, hogy a normákat illetően, a szabványokat illetően egységes megközelítést kell alkalmazni. Épp ezért azt javasolnám, hogy a 83-as cikket alkalmazzuk jogalapként. A parlament számára ennek nyilvánvalóan vannak következményei a jogi aktusokra is, de őszintének kell lennünk magunkkal szemben, hiszen a Lisszaboni szerződés alapján nagyobb lehetőségeink vannak a büntetőjog harmonizálására, és a büntető eljárások megindítására. Épp ezért óvatosan kell eljárni, és felismerni, hogy a Lisszaboni szerződés alapján e, most van egy jogalap, a lex specialis, e, és Épp ezért javaslom a Libe Bizottságnak, hogy a 83-as cikket alkalmazzuk jogalapként. Ugyanakkor e, lássuk azt is be, hogy szükség van harmonizálásra ezen a területen, és a tanácshoz is fordulnék azzal a kéréssel, hogy ne akadályozzák a főügyésszel kapcsolatos folyamatot, mert ez egy nagyon fontos pozíció. Ugyanakkor szükség van közös álláspontokra és a büntetőjog harmonizálására. Tegnap eh, eh, most eh, beszéltünk a Loyola ügynek, a adatainak, a anyagának hozzáférésről, és ezek, ez is egy olyan fontos terület, amely azt mutatja, hogy fontos, hogy a szabályokat kövessük, és következetesen közelítsük meg ezeket a témákat a parlamentben is. Pontos, fontos a szakbizottságok kompetenciáit, hatiskorát, illetően is tudni, hogy hova tegyük a büntetőjogot. Elnök, kérem röviden szólaljanak hozzá, hiszen még majd Gressle asszonynak is szót kell adni. Én csak a kérdésemre szeretnék emlékeztetni. Elnézést, elnézést kérek. Iapolino képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kétségtelen, hogy a különböző hozzászólók által ismertetett álláspontok alapján annyit kell mondanom, hogy Lobely asszonynak a szövegét valószínűleg, a, tehát Lobely asszony, aki sajnos nem tudott itt maradni, nem tudjuk elfogadni. De azért az világos, hogy az alkalmazási kört illetően a tanács nem sikerült a fontos pontokat kiemelni, mint például a héja kérdését. Épp ezért örülnénk annak, hogyha a bizottsággal és a tanácssal való tárgyalások során emlékeztetnék őket arra, hogy az alkalmazási körnek minél szélesebbnek kell lenni ugyanis eh, a csalás ellen eh, a legjobb igazságszolgáltatási és rendőrségi együttműködésre van szükség, amely a bizalomra eh, épül, és épp ezért az információt minél szélesebb körben meg tudjuk osztani. Épp ezért nagyon fontos a jogalapnak is a meghatározása, különben továbbra sem sikerül elvégezni ezt a munkát, hiszen a társadalmat is befolyásolja a csalás. Jelentéstevőként hálás lennék, hogyha az elnök hatáskörét kihasználva tenne ennek érdekében. Amikor a parlament megvizsgálja a főügyészsel kapcsolatos javaslatot, az június-júliusban már túl késő lenne, e, és aztán a szervezett bűnözés és a pénzmosás kérdését is meg kell tárgyalni, hiszen ez is egy csalás az EU pénzügyi érdekei ellen, és e, az ügynökségeket kell megvizsgálnunk, az Olafot és a többieket, azért, hogy valóban erős kézzel közbe tudjanak lépni, és minél szélesebb körben. Aztán vizsgáljuk a minimális szankciókat is, eh, amelyeket a tagállamok állítanak fel, és másfajta csalásokat is megvizsgáltunk. És még egyszer hangsúlyozom, hogy fontos intézkedéseket tenni a jogtalanul megszerzett tőkével kapcsolatban, és az ilyenfajta, ugyanis az ilyenfajta cselekmények is befolyásolják az unió eh, érdekeit. Eh, Bassidis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék más kérdésekkel is foglalkozni. Mi eh, csalással kapcsolatos üseteket vizsgálunk, amelyeknek az eredményeit továbbítjuk a különböző intézményekhez és a tagállamokhoz. A tagállamoktól egyelőre az OLAF nem tudott információt kapni és az esetek eredmények fogja meghatározni, hogy milyen szankciókat alkalmazzunk. Szerintem ezt az aspektust is bele kell venni ebbe az irányelvbe. Jó, de elnök, rendben van, rövid volt e- Elkreszle asszony. Tehát szeretném emlékeztetni önöket a kérdésemre, az előző kérdésemre. Tehát gyakorlatilag a tanács a jogalapot már teljesen szétszette, megvizsgálta, megnézte. Tehát gyakorlatilag e, e, itt a jogalapváltozás nagyon fontos. Tehát a kérdésem az volt, hogy az Európai Uniós főügyésznek milyen jogalapja lenne, mert hiszen így gyakorlatilag a tervezetben hogyha megvizsgáljuk a deficiteket, amelyek a tagállamokban ezen a területen a nem azonos jogalap miatt keletkeznek. Tehát ne tűzzünk ki túl nagy célt, mert aki sokat markol, keveset fog. Tehát gyakorlatilag vigyázzunk arra, hogyha nem koncentrálunk a közösség pénzügyi érdekeire, akkor nem fogjuk tudni elérni a, a kívánt eredményt. Tehát tényleg a pénzügyi érdekekre koncentráljunk, akkor tudjuk a lehető legnagyobb bázist kialakítani, és a legnagyobb beavatkozási hatály, hatály hatást is. De hogyha már most rögtön legyengítjük saját magunkat, tehát hogyha gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nem szabad már itt alapvetően hibásan gondolkozni, hogyha az elsőt nem kaphatjuk meg, akkor a második se kell. Tehát köszönöm. Clear. Maybe a... Jó, ez világos volt. Az Olaf képviselője, Kessler úr talán egy utolsó szót még szólhat, mielőtt lezárjuk ezt az ülést. Nagyon röviden. Teljesen egyetértek azzal, amit a Gereszle asszony mondott, az utóbbi hozzászólását illetően, ehhez nincs mit hozzátennem. Ez a megfelelő megközelítés, és megvan erre a jogalap, és a parlament számára ez egy arany alkalom, a jogalapnak semmi köze az Olaffal, ugyanis lehet az Olafot, vagy a Eurojust-hez lehet szeretni az egyik vagy a másik szervezetet, vagy utal, utálni, de ennek semmi köze ahhoz, hogy harmonizálni kell a tagállamoknak a jogszabályait. Ezek most nem naprakészek, különböző megközelítések vannak a csalással kapcsolatban, épp ezért egyetértek Kressle jelentéstevő asszonyjal. Kedves kollégám, nagyon szépen köszönöm a Konti Szakbizottság nevében is, hiszen ez egy hasznos eszmecsere volt, ezt folytatni kellene, és López Aguilar kollégával éppen most beszéltünk arra, hogy jó lenne egy meghallgatást tartani a biztosokkal, akik felelősek ezekért a fontos témákért. Köszönöm, elnök. Kérem szépen, csendesen foglaljuk el a helyüket. Lezárnám ezt az ülést. Szeretnénk megköszönni Tajrer társ elnök annak, hogy ezt megszervezzük a 325-ös cikke az EOMS-nek az hatályban van, de ugyanakkor a 83-as cikk is hatályban van, és a tanács hajlandóságot mutatott arra, hogy megállapodásra jussunk. Meghívtuk a szakértőket, és mind az jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők megvizsgálják a kérdést minél gyorsabban, és reméljük, hogy ezt a mandátumot arra használják fel, hogy bebizonyosítsák, hogy az Európai Parlament, mint jogalkotó, a büntetőjog területén is fontos szerepet játszik. Köszönöm szépen, most pedig a szavazás jön ma. We'll